Siamo in numero legale e quindi possiamo cominciare. Itt az idő, kezdhetjük ülésünket szokásos figyelmeztetésünkkel, mely szerint az ülésünket interneten közvetítik. Egyes pont a napirend elfogadása. A napirendet már december 6-ától kiküldtük. Ha nincsenek kifogások ezzel szemben, akkor a napirendet elfogadottnak tekintjük. A napirenden szerepel a 15-ös napirendi pont, a parlament vizsgálati jogának gyakorlásra vonatkozóan. Ezt DAF kolléga kérelmére vettük fel a napirendre. A jelentéstevő egyébként Martin kolléga holnap nem tud jelen lenni, tehát Esetleg lehetséges lenne ezt a pontot tárgyalni, ami egyébként nem sürgős, elhalaszthatnánk ezt a januári koordinátori ülésre. Nem sokára befújt majd kollégánk az alelnök úr Martinez úr, akivel a kozakra vonatkozó eszmecserét folytatunk majd. Emlékeztetnék még arra, hogy Martinez alelnök úrral való találkozó után napirendünk szerint következik két téma megvizsgálása. Az egyik a harmadik dokumentum, amelyet DAF rendkívül szorgalmas kollégánk készített a Cseh köztársasággal kapcsolatos jegyzőkönyvről. Meglátjuk, hogy hogyan lehet majd ebben a kérdésben egyetértésre jutni. Aztán itt van a Rangel dokumentum a 2013-as európai szemeszter vonatkozásában. Nincs sajnos sok időnk, mert sajnálatos módon a mai ülésünket későbbre kellett halasztani a Van Rompuy úrral való találkozó miatt, aki a legutóbbi Európai Tanács eredményeiről számolt be. 18 óra után kezdődik a koordinátori ülés, nagyon kevés időnk van, de reméljük, hogy a tolmácsok türelmével, ha szükséges, akár 18.30-on túl is húzhatjuk ülésünket. Elnöki közlemények nincsenek részemről, tehát elfogadhatjuk a jegyzőkönyveket. Itt egyrésztről a szeptember 17-18-ai ülésről van szó, a 2012-es október 4-eiről, valamint a 2012-es október 8-ai és 9-ei ülésről. A jegyzőkönyvek rendelkezésre állnak, ha nincsenek kifogások, megjegyzések, akkor ezeket elfogadottnak tekintjük a gyakorlatnak megfelelően. Látom, hogy érkezik Martinez kolléga rendkívül pontosan, üdvözöljük őt, és át is térhetünk a négyes napi rendi pontra. Ecco, il, il quarto punto all'ordine a napirend négyes pontján szerepel egy beszámoló Martinez Martinez alelnök úr részéről a kozak ülés legutóbbi fejleményeivel kapcsolatosan. Hagyomány már ezen eszmecsérére sort keríteni a szakbizottságban, és alelnökünk mindig is ellátogatott hozzánk. A legutóbbi ilyen találkozóra március 19-én került sor, azóta két kozák ülés volt Kopenhágában, áprilisban, és egy másik pedig Nikoziában, Ciprusban került megtartásra. Uno dei presidenti della COSAC per preparare eh, la október 14-től 16-ig. Il 27-28. E Január 26-27-én Dublinban lesz ilyen ülés, tekintettel arra, hogy Írország veszi át az elnöki tisztet a következő fél évben. A két ülés dokumentumai, amelyekről szóltam, Ciprus, illetve az, ez, az előtti ülés jegyzőkönyvei kiosztásra kerültek. A vita rövid kell, hogy legyen, nagyon kevés időnk van ugyanis, de a vitánk túl nyúlhat a kozak tematikáján, hogy a tagállamokkal fenntartott kapcsolatainkról is vitázni tudjunk, de elég kevés időnk van, mert a napirend ezen pontját 17 óra 30-kor kívánjuk zárni. Alelnök úr, öné a szó. Köszönöm, köszönöm kedves Kárló, köszönöm, kedves kollégák. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani az elnök úrnak, illetve az AFKO szakbizottságnak ezért a meghívásért, hogy bemutathatom önöknek ezt a beszámolót, és a következő javaslattal szeretnék élni, Kárló. Rövid felszólást szeretnék itt tartani, aztán különböző okok miatt egy közleménnyel is szeretnék élni, de ezt írásban is át tudom neked adni, és aztán te ki tudod osztani a szakbizottság tagjainak. Tekintettel a dátumra és az időpontra most minden parlamenti szakbizottságban elég gyér a részvétel, a jelenlét, éppen ezért csak néhány kommentárra, általános jellegű kommentárra szorítkoznék, holnap pedig a szakbizottság titkárságának átadom majd a részletesebb, technikai jellegű, hosszabb beszámolómat, amely a kollégák érdeklődésére tarthat számot. Így sok időt megtakaríthatunk, és akár előbb is lezárhatjuk ezt az eszmecserét, mint amit te megjelöltél. Tehát, hogyha egyetértesz ezzel az eljárásmóddal, akkor egy rövidebb beszámolót tartanék, politikaibb jellegűt, arra vonatkozóan, hogy hogyan fejlődnek ezek a kapcsolatok, és azt követően pedig átadom majd neked ezt a dokumentumot, amit te továbbíthatsz a tagoknak. Tehát két plenáris ülés volt, az egyikre áprilisban Kopenhágában került sor, a másikra pedig Nikoziában októberben, most pedig készítjük elő az következő ülést, amelyre Dublinban kerül sor az első szemeszter során, és már januárban lesz egy előkészítő ülés, az elnökség előkészítő ülése. Nos, úgy gondolom, hogy egy fontos dolgot kell elmondanom a kollégáknak. Ezen elmúlt hónapok során két elem kristályosodott ki. Természetesen nagyon sokat javult a légkör, a kozak légköre az elmúlt hónapokban javultak a kapcsolatok, a kommunikáció a tagállami parlamentek felelőseivel, akik a kozákkal foglalkoznak, illetve a par- az Európai Parlament felelősei közötti kommunikáció. El kell mondanom, hogy ez valóban örömömre szolgál. Tudom, hogy Kazini elnök úr is rendkívül örül ennek a ténynek. Nyilvánvaló, hogy a kapcsolatok ezen javulása, mely nagyon kedvező már a mi parlamenti munkánk szempontjából is, illetve a szerződésben előírtak fényében. Nos, tehát a kapcsolatok ezen javulása Az Európai Parlament világos magatartásának is köszönhető, illetve a képviselők magatartásának, akik meg akarták őrizni jó kapcsolataikat a tagállamok beli parlamentekben dolgozó kollégáikkal. A másik újdonság, amely most ezen utóbbi hónapokban valósult meg, és amelyet el kell ismernünk, az az, hogy a tagállami parlamentekben egyre inkább növekszik az érdeklődés az európai szintű fellépések, az európai dimenzió iránt. Ez különböző módokon jelenik meg, más a magatartás egyes tagállami parlamentek részéről, Egyesek inkább szoros kapcsolatot kívánnak fenntartani az Európai Parlamenttel, mások nem, de az újdonság az, hogy a különböző tagállami parlamentekben általános érdeklődés tapasztalható az európai ügyek iránt. A tagállami parlamentek nem fejlődhetnek, hogyha nem vesznek teljes mértékben részt az integrációs folyamatban. Ez tehát a két fontos dolog. A kozak nem egy olyan eszköz, amelyen belül nagy feszültségek, súrlódások keletkeztek az Európai Parlament és a tagállami parlamenti képviselők között. Ma beszéltem néhány kollégával, a tagállami parlamentekben van egyfajta új szándék, hogy az Európai Parlamenttel kiépítsék a megfelelő kapcsolatokat. Ahogyan tehát elmondtam, mind Kopenhágában, mind pedig Nikoziában észlelhető volt ez a javuló félbelévő légkör. Úgy vélem, hogy ez annak a ténynek is betudható, hogy mi is világosan látjuk már, hogy milyen útra kell lépnünk. Nos, a kosszakon belül dolgoztunk, amikor a tagállami parlamentek ellenséges nyilatkozatokat tettek az európai konstrukcióval szemben, az európai integrációval szemben. Amint van egy ilyenfajta hozzászólás, vagy volt egy ilyenfajta hozzászólás, akkor az Európai Parlament erre mindig reagált, és ellentámadást indított azok ellen, akik esetleg nem megfelelően kezelték az Európai Parlamentet. Most szándékosan megváltoztattuk magatartásunkat, hozzáállásunkat, Tehát most már nem mi reagáltunk az ilyenfajta hozzászólásokra, hanem más tagállambeli parlamentek képviselői. Tehát mielőtt mi reagáltunk volna ezekre a fajta kritikákra, mindig létrejött egyfajta csoport, egy kompakt csoport ellenünk különböző tagállami parlament parlamentbeli kollégákból. Akik esetleg velünk egyetértettek, azok csendben maradtak, és az egyetlen hang, amit hallani lehetett, az azok hangja volt, akik a velünk szemben kritikus észrevételeket megfogalmazókat támogattunk támogatták. Most viszont ö, csendben maradtunk, hagytuk, hogy a többi ö, képviselő védjen meg a más tagállami parlamentekből, és most sokkal inkább azt láthattuk, hogy vannak olyan parlamentek, akik erőteljesebben támogatják az európai ügyet, mások kevésbé, mi pedig akkor avatkoztunk be, amikor ezt szükségesnek láttuk. Hogyha az Európát támogató parlamentek egyébként többségben voltak. Mi pedig csak annyira szorítkoztunk, hogy ezzel vagy ezzel egyetértünk, mással pedig nem. Tehát itt most már nem arról volt szó, hogy a tagállami parlamentek szegültek szembe az Európai Parlamenttel, hanem ez a különböző tagállamok beli parlamentek vitája volt, a különböző víziói kapcsán, amelyek Európával kapcsolatosan megfogalmazódtak. Ez volt tehát a nagy változás, amelyet tapasztalhattunk Kopenhágában és Nikoziában, amikor megszavaztuk a végkövetkeztetéseket, az Európai Parlament módosítóit rendszeresen elfogadták ezen szavazások alkalmával. Néha apróbb változtatásokkal, máskor viszont szinte lényegesebb árnyalatok nélkül. Allí en una, en, una, en una sensación de aislamiento, sino que estamos probablemente en una situación de mayoría. Nem éreztük már, hogy elszigeteltek vagyunk, hanem a többség részeként fogtuk fel magunkat. Másrésztről az is igaz, hogy a tagállami parlamenteknél tapasztalható egy olyan tendencia, hogy mindig a bizottsághoz fordulnak, az Európai Bizottsághoz, amely jelen van ezeken az üléseken, de hogyha az Európai Bizottság részt vesz az, ezeken az üléseken, akkor a tagállami parlamentekhez fordul, és ezzel kapcsolatban is átélhetünk némi előrelépést, hiszen megmutattuk, hogy az Európai megmutattuk az Európai Bizottságnak, hogy a kozak az ő szempontjukból is fontos, és a biztosok most sokkal inkább figyelembe veszik ezt a tényt. Ez egy nagyon fontos tény. Kazini úr egyébként nagyon fontos szerepet játszik ebben a kontextusban, megpróbál az Európai Bizottsággal megfelelő kapcsolatokat fenntartani, valamint azokkal a biztosokkal, akik ott a kozakon részt vesznek. Ezen kívül a tagállami parlamentekkel szemben is az Európai Bizottság olyan magatartást tanúsít, amely megfelelően figyelembe veszi az Európai Parlamentet, tehát nem hagynak minket figyelembe, figyelmen kívül. A bizottság rendszeresen a parlamenttel szembeni nézeteket is megfogalmaz. És ez egy nagyon érdekes fejlemény, a viszonyunk az Európai Bizottsággal. Aztán azt is el lehet mondani, hogy ez az egész folyamat a következő eredményhez vezetett. A kozak valamennyi napirendi, napirendi pontját illetően mindig jelen volt az Európai Parlament egy magasrangú személyisége kulcsfontosságú témákban főszónokként, és nem úgy történt ez, mint korábban, amikor csupán a biztos szólalt fel. Például Malcolm Harber volt Kopenhágában, Kazini úr, pedig bemutatta a fordított szubszidiaritás elvét. A bizottság, a foglalkoztatásügyi szakbizottság elnöke Pervans Berez pedig Nikoziában egy kulcs fontosságú témaszónoka is volt. Ez tehát egy olyan újdonság, amely precedenst teremt Fontos tehát, hogy a napirenden szereplő témákat illetően a parlament mindig szolgáljon egy főszónokkal, aki kifejti, hogy mi is történik az adott témakörrel kapcsolatosan az Európai Parlamenten belül. Egy másik jelentős szempont, amivel kapcsolatosan előrelépés történt, de még további előrelépésre van szükség – hogy a politikai családok, itt nem beszéltünk politikai frakciókról, de hogy a politikai családok egyesülnek, koordinálnak egymás között, nem elegendő mértékben, de mindenféleképpen rendszeres időközönként egyeztetik álláspontjukat. Az Európai Parlamentet kitevő frakciók, a liberálisok, a néppártiak, dafurat is említettem a liberálisok vonatkozásában, vagy a szocialista frakció például jó magam személyében, vagy a néppárti frakció Kazini úr személyében, összehívják a tagállamok beli parlamentek ugyanazon politikai sajáthoz tartozó képviselőit, és ezen ülések egyre nagyobb jelentőséget nyernek, egyre nagyobb ott a részvétel, Itt ilyen módon el lehet azt is kerülni, hogy a saját politikai családunkhoz tartozó személyek a plenárison olyan álláspontot fejezzenek ki, amely az Európai Parlament álláspontjával nem egyeztethető össze teljes mértékben. Egy fontos dolog mindenképpen az, hogy az elmúlt években a kozak tendenciája az, hogy olyan témakörökről vitázik, amelyek az európai agendán szerepelnek, amelyek a legnagyobb érdeklődésre tartanak számot a tagállami parlamentekben. és kevesebb olyan téma merül fel, mint például a szubszidiaritás, amely sokkal inkább a kozak illetékességi körébe tartozó téma lehetne. Ezek a témák sajnos egy kicsit marginalizálódnak. Ez kis aggasztó, de minden esetre a tagállamokkal kapcsolatosan, illetve tagállamok által felvetett kérdéseken dolgozunk. Jelenleg a kozakon belül légkör nyugalmas, szerepünk a kozakon belül tükrözi a jelentőségünket, fontosságunkat. Most meglátjuk majd, hogy mi történik a Dublini konferencián, de Remélhetőleg megőrződik ez a tendencia, sőt, akár meg is szilárdul majd az idők során. És valóban aktuális témákról fognak majd vitázni, mint például Európa jövője, vagy akár a valódi gazdasági és monetáris unió témája. Tehát olyan témák kerülnek majd terítékre, amelyek rendkívül aktuálisak az Európai Unió számára is. az önök szakbizottságban, mely annyira fontos az európai alkotmány a parlament élet szempontjából, Nos, önöknek számot kell vetniük ezzel az egyre nagyobb érdeklődéssel, amelyet a tagállami parlamentek mutatnak, és látható már, hogy bizonyos ágazati konferenciák száma egyre inkább szaporodik, ez számomra kedvező ténynek tűnik, de van itt egy olyan fajta kísértés, hogy minden egyes szakterületen külön konferenciákat szervezenek, mint például a mezőgazdaság. A mi mezőgazdasági szakbizottságunk összeül a tagállami parlamentek mezőgazdasági szakbizottságaival, vagy például a közlekedési, az Európai Parlament közlekedési szakbizottsága ülésezik a tagállami parlamentek közlekedési szakbizottságaival, mégpedig mindez többé-kevésbé rendszeres időközönként történik. Azt hiszem, hogy erről a szempontról is vitáznunk kellene, hiszen ez a konferenciás sorozat két területen már megvalósul, mint a biztonsági védelem, politika, a külpolitika területe, vagy a gazdaság irányítás témaköre. Ott ez a folyamat már sokkal inkább megszilárdult. Aztán ez is elhangzott, hogy végre sikerült egy utcából kilábalnunk, mégpedig az élnökök értekezletének köszönhetően ők indították be az ellen, állandó konferenciát, ami a külbiztonság és védelmi politika témakövérével foglalkozik. Ott az Európai Parlament delegációjának teljesen más dimenziója lesz, és ez kiemeli az Európai Parlament eltérő jellegét a tagállami parlamentekhez képest. Hiszen mi nem egy plusz parlament vagyunk, egy 28. parlament, hanem a többi 27 tagállami parlamenttől eltérő jellegű parlament. És ez egy nagyon érdekes precedenst teremt. És azt hiszem, hogy ennek a példának sok más területen is meg kell szilárdulnia. Nem akarok még nagyon sokáig beszélni, például a gazdasági irányításról, hiszen erről sok részlet lesz szisztematikusan leírva az általam ígért közleményben, hogy mi történik jelenleg, és mi történik az európai szemeszterrel kapcsolatban. De én azt mondanám, hogy fejlődést értünk el mindkét területen, és szeretnék, szeretném akkor lezárni a mondandómat azzal, amit le fogok majd írni, de azt gondolom, hogy ez nagyon alapvető, hogy mind fontoljuk meg a következőket. És szeretném, ha itt mindenki megfontolná ezt a saját nemzeti parlamentjére és az Európai Parlament vonatkozásában, hiszen ez ki fog menni, ez a közlemény az elnökök konferenciájának is. Óriási problémánk van a tagállamok felhoz fűződő kapcsolat tekintetében ennek a kifejeződése a probléma. Ezt már többször elmondtam, hogy a kollégák itt az Európai Parlamentben, miután megjelennek, nyilatkoznak, vagy ö, hozzájárulnak egy vitához, de nem vesznek részt úgy ezeken az üléseken, ahogyan kellene. Tehát ezt nem szabad, hogy így történjen a kozákban. Kaszini elnök úr és jó magam, úgy gondolom, hogy nagyon sok munkám van, csak úgy, mint itt bárki másnak. Nem csak azt gondolom, hogy mi dolgozunk sokat, hanem a más testületek képviselői is, akik a kozák ülései részt vennek, hiszen ők csak néhány óra erejéig vesznek részt a munkánkban. És ez rossz üzenetet küld ezeken a szektoriális ágazati üléseken, példán a kokáért, akár 40-80 nem tagállami parlamenti képviselővel, és nem volt senki az Európai Parlament részéről abban az adott ágazati kérdésben kompetens lett volna. Tehát ezt igenis figyelembe kell venni, hiszen az a lényege egy delegációnak, hogy el is menjen és meg is jelenjen. Tehát próbálom ezt olyan barátságosan tálani és mondani, amennyire csak tudom, de ez nem lehet, hogy amikor delegációt küldünk a kozákba, akkor kérem tisztelettel, ez itt nem a Tour de France. Ez nem úgy van, hogy egy valaki teker az elején, és a többi vagy valahol jön utána, hanem mindenki egyszerre van. Tehát mondjuk, ugye, amikor a francia csapat tagjai nagyjából egy bolyban tekertek egymás mellett, tehát itt össze kell dolgoznunk, persze rugalmasaknak kell lennünk, de nem engedjük meg, nem engedhetünk meg olyan helyzetet, amikor van egy megjelölt, kijelölt delegáció, és három vagy négy ember azt mondja, elmegy a második napon, azt mondja, hogy nem volt senki. Hogyha az ember nem tud elmenni, akkor tessék maga helyet, helyettest keresni. Tehát azt gondolom, hogy tényleg előre kell tennünk ebben a tekintetben, a politikai a frakciókatnak a figyelmét erre fel kell hívni, és igenis erőfeszítést kell tenni ennek a megoldására. Tehát az a lényeg, hogy kellően képviseltessük magunkat, és fontos, hogy azok az emberek, akiket az Európai Parlament odaküld, azok ott is legyenek, hogy, hogy találkozzunk egymással, leüljünk egymással lehet, hogy ez csak egy-két ember az Európai Parlament részéről, de van, amikor senki nincs ott. És azt gondolom, hogy ez abszolút ö, nem produktív, és nem viszi előre a dolgokat a tagállami parlamentekkel. Rossz üzenetet küldünk nekik. Ö, például van Brüsszelben egy ülés, és mondjuk a kollégák meg sem jelennek, vagy megjelennek 10 percre, aztán el is mennek. Tehát azt gondolom, ez abszolút rossz üzenetet küld. Kazin elnök úr és jó magam is úgy véljük, hogy ez igazából nagyon kellemetlen kérdés. A barátaimról is beszélek, tehát nem akarok itt újra mutogatni senkire, csak azt mondom, hogy a rendszer nem működik megfelelően. Fontos, hogy a saját bizottságunkon belül is tudatában legyünk annak, hogy ilyen feladatok várnak ránk, hogy ezt, ezeket a bizottságokat képviseljük. Tehát a, nem, a tagállami parlamentek képviselőivel szemben, illetve velük mellettük az Európai Parlamentet kell képviselnünk abban az adott szakterületen. Ugye sok munka van abban, hogy egy parlamentközi ülést összehozzunk, és aztán a végén ott van egy olyan ülés, egy olyan konferencia, ahol van 16 képviselő a tagállami parlamentekről, és akkor az, az asztal másik oldalán meg ketten-hárman ülünk. Ez igazából elég hülyén néz ez ki, hogy őszinte legyek. Tehát azt gondolom, hogy itt jelentős erőfeszítést kell tenni, hogy a tevékenységünkön javítsunk ezt nem fogom beírni a, jelenlét, a, a jelentésembe, csak ezt meg akartam veletek, kedves kollégák, osztani, és szeretném, hogyha mindannyian itt az asztal, akik itt vagyunk, odafigyelnénk arra, hogy ki az, aki elmegy, megjelenik, nem megy el, és legyünk nagyon óvatosak a, azzal kapcsolatban, hogy hogyan alakulnak ezek a kapcsolatok, és hogy mindig legyen ott valaki, hogy, hogy ne legyenek üres delegációk, üres székekkel, hiszen ez kellemetlen helyzetbe hozza mind a tagállami parlamenteket, mind pedig minket. Azt hiszem tőlem ennyi, és szeretném, hogyha most válaszolatnék azokra a kérdésekre, amelyek esetleg kedves kollégákban fölmerültek. Szóval csak azt szeretném mondani, hogy nagyon elégedett vagyok a, ennek a szakbizottságnak az elnökével folytatott munkámban, együttműködésben, hiszen valahogy így képzelem el a megfelelő egy együttműködés. Nekem ez nagyon nagy megelégedésemre szolgált. Köszönöm szépen! Perfettamente. Köszönöm. Teljes mértékben egyetértek azzal, amit mondtál. Különösen, ami gyümölcsöző együttműködésünket illeti, mindig egyetértésben, amely sokkal inkább könnyebbé teszi a kozak munkáját, de a többi dologban is egyetértek, amit mondtál, és mielőtt megadnám a szót a hozzászólóknak, sajnos nincs túl sok időm, csupán arra szorítkoznék, hogy két dolgot elmondjak. Az első, valóban a tagállami parlamentek növekvő érdeklődésének jele a kozak iránt, Emlékezzünk arra, hogy a legutóbbi jegyzőkönyv, amely a tízes jegyzőkönyv, egyes a aljegyzőkönyve, amely a tagállami parlamentekkel való viszonyukat szabályozza. Nos, megmutatkozik ez az érdeklődés abban is, hogy itt egy kérdőív megküldésével indul ez az egész gyűlés előkészítés, ami nek válaszaiből aztán majd egy jelentés születik és a legutóbbi kozak ülésen az összes tagállami parlament választ adott ezekre a kérdőívekre. Ilyenfajta eset a korábbiakban egyszer sem fordult elő. A második dolog még fontosabb, egyetértek a Martinez alelnök úr által mondottakkal, javítani kellene itt nem csupán technikai vetületeken, de a részvételen mindenféleképpen. Nagyon sokat beszélünk arról, hogy európai szintű politikai pártokat kell létrehozni, hát a COSAC pont egy alkalom lenne arra, hogy a tagállami szintű vetületet meg lehessen haladni, és jó lenne, hogyha a kozakon belül ugyanazon politikai családhoz tartozóként folytatnánk vitákat. Tehát akkor azokat mindenképpen gazdagítani kell, akár a részvétel szintjén, akár pedig az előkészítés egyéb elemeivel. Ez az én elképzelésem, most viszont megadom a szót Guerrero, nem, Gurmai asszonynak előbb. Thank you very much, uh, dear President. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak szeretném emlé figyelmeztetni, emlékeztetni magunkat, hogy 1989-ben alakult meg a kozák tehát azt gondolom, hogy van ennek a szervezetnek egy, egy története, egy történelme. És azt gondolom, hogy ha nem tiszteljük a múltat, akkor hogy lehet az embernek jövője? Karácsony előtt szeretnénk, szeretném, hogy szeretnék minden jót kívánni a kozáknak, nagyon jó munkát végeztek, és biztos vagyok benne, hogy ezen is lehet még javítani amit persze nem kritikaként értek. Természetesen nagyon fontos az, amit szakbizottsági elnökünk és Martinez elnök úr említett, hogy rendkívül jó az együttműködés a két kolléga között, de ami szintén fontos lenne, hogy Martinez úr is utalt rá, hogy meg tudjuk mutatni a jelenlétünkkel, hogy nem csak jelen vagyunk, hanem hogy hozzá is járuljunk annak az ülésnek a sikeréhez. Velem is megtörtént, nem is egyszer ha egy budapesti látogatás vagy ülés alkalmával nem voltam része a, a, a delegációnak, de hát ha az ember Budapesten van, akkor elmegy, és annak ellenére, hogy ez egy elég fontos ülés volt, a két delegációsban kijelölt kolléga közül egyik sem volt ott. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy megmutassuk, hogy nekünk fontosak, ha nem így teszünk, az rossz üzenetet küld, éppen ezért nagyon fontosnak találom, hogy ez a kérdőív elkészült, és használjuk is a jövőben. Azt gondolom, hogy a, a bő kibővítés erősített parlamenti együttműködés mellett vagyok, kevesebb színfalag mögötti meg beszéléssel, és azt gondolom, hogy ki tudjuk használni, ez azért fontos, hogy ki tudjuk használni, és hangsúlyozom a kozák teljes erejét és lehetőségeit azt gondolom nagyon fontos, hogy Európa jövőjére nézve döntéseket hozzunk, és ezzel kapcsolatban fontos, hogy ebben részt vegyenek a tagállami parlamentek eh, e, eszmecserékkel, jó gyakorlatok kicserélésével, eh, hogy mi ennek az egésznek a lényege. Ezt is nagyon fontosnak tartom, és azt is ezzel együtt is szeretném aláhúzni az utolsó kozakülésnek a konklúzióját, ahogy a Martinez alelnök úr is mondta, hogy amikor a 2020-as stratégiára gondolunk, és a, a gazdasági válságból a kilábalásra, azt gondolom, hogy az, a tagállami parlamentek figyelemmel követése rendkívül fontos, hogyha időben és hatékonyan akarunk fellépni a gazdasági válság ellen és szeretném emlékeztetni a kollégákat, hogy ez nem csak gazdasági válság, hanem politikai demokratikus válság is. Tehát azt gondolom, hogy ezt a részét is jobban kellene erősíteni és támogatni. Fel kellene hívnunk a bizottságot, hogy erősítse a tagállami parlamentekkel folytatott együttműködését, és amire többre, jobban szükségünk van, mint valami eh, kor, mint valaha eh, pedagógia, eh, jövőkép, hogy ezeknek a kapcsolattartásoknak a minőségét és intenzitását növeljük. Nem vagyok biztos benne, nem látom, hogy hogyan lehetne ezt a dialógust erősíteni, intenzívebbé tenni, mert nem, nem hiszem, hogy hiányozna ez a politikai akarat bármelyik oldal részéről. Viszont ennek meg kell találni a formáit, hogy ezt hogy tudjuk inzelve, in, intenzívebbé tenni, úgyhogy köszönöm szépen, mindenkinek minden jót kívánok. Köszönöm, Gurmai asszony, Daffur kapszót. Elnök úr, részben osztom azt az optimizmust, amelyet Mártinez úrtól hallhatunk. És szeretném is neki megköszönni, illetve önnek is az elkötelezettségét a koszák ügye mellett. Látnunk kell ugyanakkor, hogy az Európai Parlament pozíciója ebben a testületben mindig is anonim lesz. Hiszen egy szövetségi rendszerben működünk többszintű irányítás mellett. És ez a parlamenti formákban is vissza fog tükröződni. És és a föderális parlament igyekszik megállapodni a parlamentekkel előzetesen, illetve megvizsgálni a különböző ügyeket együtt. És ez pedig érinti a tiszteltház jogosultságait, hatásköreit, illetve a nemzeti parlamentekeit is. Tehát nem is furcsa, hogy számos képviselő úgy tekint ránk, illetve a jelenlétünkre a koszákban, hogy nem nagyon érti, hogy mit keresünk ott. Tehát abszurd is lenne, hogyha nem lennének politikai konfrontációk köztünk, illetve a nemzeti parlamentek között ezekben az ügyekben, ezekben a tartalmi kérdésekben. Azt gondolom, hogy a következő tennivalónk, és ezt gyorsan kell lebonyolítanunk, hogy meg kell kísérelnünk végrehajtani a fiskális kompakt 13-as cikkét, amely előírja számunkra, hogy a parlament közi együttműködést erősítsük, fejlesszük tovább a gazdasági, illetve a pénzügyi unió minden területén. Vagyis, hogy hozzunk létre egy közös testületet, és a 25 nemzeti parlament között az aláíró államok részéről. Én úgy gondolom, hogy gyorsan meg kellene ragadnunk a kezdeményezés lehetőségét a magunk részéről az új év elején. És az Európai Tanács múlt heti ülése úgy gondolom, hogy szintén erre ösztönöz bennünket. És szerencsére, miközben udvariasan fogalmaztak a formális funkciókkal kapcsolatban, a nemzeti parlamentek működése kapcsán, ugyanakkor megerősítették azt a fontos dolgot, hogy a mi parlamentünknek elsődleges helyzete van a tekintetben, hogy a vizsgálati jogköröket gyakorolja a közös irányítás alá tartozó területek fölött a gazdaság, illetve monetáris politika terén és ezt szeretnék megteremteni, illetve ennek szeretnének érvényt szerezni. E Köszönöm. Most Bronx úr kap szót. Thank you. Uh, Köszönöm szépen. Martinez úrral nem sok mindenben értek egyet, de abban igen, hogy a vállalásaik szerint itt kéne lenniük a résztvevőknek az üléseken, hiszen ezért fizetik őket részben és Ferhofstadt úrral ebben legutóbb egyetértettünk, amikor Farázs úr részvételére tett egy megjegyzést. Nem tudom, hogy hány parlamenti delegációt választott ki a koszák, illetve hogy hányan vállalták ebből a részvételt. És akár szimpatizálnak az emberek ezzel a projekttel, akár nem. Én úgy gondolom, hogy talán inkább nem. Minden eset ott kéne lenniük, hogy megtudják, miről van szó, legyen szó plenárisról, vagy pedig szakbizottsági ülésekről, illetve delegációkról, a, például a koszák delegációról. És megemlíteném még, hogy a koszák az egyike azon kevés EU szervezetnek, amely szerintem helyes, hogy van hiszen a nemzeti parlamenteknek betekintést ad az Európai Unió, illetve a parlament működésébe, és egy platformot ad a vélemények kifejtésére, legyenek azok negatívak, avagy pozitívak. Az utolsó hozzászóló, legalábbis mostanáig Valtéri úr. Köszönöm szépen. Először is meg szeretném köszönni a köszönet nyilvánításokat Martínez úrnak, illetve Kazinű úrnak. A kozák munkája nagyon fontos, és úgy gondolom, hogy ez a légkörön is nagyon sokat javított, valamint az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek közötti kapcsolat tekintetében. Tehát ez valóban nagyon fontos a jövőbeni tevékenységeinket tekintve. És nem sok mondani való maradt Andrew Duff után, mert én is nagyon fontosnak tartom az Európai Tanács következtetéseit, a demokratikus elszámoltathatóságot például, amely a parlamenti javaslatokat is magában foglal, és elismeri azt az alapelvet, hogy a legitimáció, illetve az elszámi, elszámoltathatóság a megfelelő szintű kezdeményezésekkel kell, hogy párosuljon, valamint a 13-as cikk végrehajtása a fiskális kompaktból és egy lehetséges EMU konferencia kérdése, amelynek az lesz majd a feladata, hogy megvitassák az EMU-t, és nem az, hogy bevezessék az elszámoltathatóságot. Ez egy fontos elv, mert a nemzeti parlamentekkel az együttműködést javítani kell, másrészt viszont határozottan ragaszkodnunk kell az elvhez, hogy mások a szerepek, mások a szintek és funkciók, amelyeken működünk. Úgy gondolom, hogy jó irányba haladunk az Európai Tanács következtetése fényében is, és ezt kell folytatnunk az együttműködés szellemében, amelyhez önök is hozzájárulnak a koszákon belül. Köszönöm. Grazie, ancora un intervento. Köszönöm, még egy hozzászóló, Guerrero kolléga. Sí, gracias, señor presidente. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Először is Mártinez úrnak köszönetet szeretnék mondani. Köszönöm, hogy hajlandó ilyen gyakran részt venni itt a szakbizottság ülésén, és hallgatni a nemzetközi helyzetképet, illetve prezentációkat, mert a koszák egy rendkívül érdekes folyamat. Dafur említett valamit, ennek kapcsán hangsúlyoznám Martinez úr optimizmusát. És számos kérdőívet bonyolítottak le, illetve felmérése került sor, és ezekből az derült ki, hogy az élet elején az emberek optimisták, aztán az életük középső szakaszába érve pessimistává válnak, és öregen ismét optimisták lesznek. Tehát egy kicsit ez Ellent mond a józanész megfontolásainak, illetve hogy mire számíthatunk emberi lényként. De én úgy gondolom, hogy valóban nagyon jó az optimizmus, illetve köszönöm szépen az elmondottakat, és további sikeres munkát kívánok. Egy apró észrevételt szeretnék tenni. Duff úr, illetve Gualtieri úr szavaihoz. felvázolódott az az út, amelyen haladunk, az unió fejlődésének az útja, és pozitív szerepet játszik a parlamentek, a nemzeti parlamentek, illetve a mi parlamentünk együttműködése ezen az úton. És az együttműködés egyre nehezebb akkor, amikor az uniós hatáskörökre térünk rá. És bár tévednék a következőben. De úgy látom, hogy nagyon sokan vannak, akik nem igazán barátságosak az Európai Parlament munkájával kapcsolatban. Tehát nem túlzottan fogadják el a létét és munkáját, illetve felhígítanák a feladatköröket, hatásköröket, általános keretet vázolnának fel ágazat, illetve szektor szinten a nemzeti parlamentekkel. A tanács következtetésének a fényében ezt is látni kell. És önök is tudják, illetve Andrew szintén, hogy a folyamatnak valamelyik pontján felvetődött az elképzelés, hogy a parlament a nemzeti parlamentek képviselőit és az európai parlamenti képviselőket egy közös keretbe hozná össze. Azzal a lehetőséggel, hogy közös vitákat tarthatnának számos ügyben, konferenciákat szerveznének, meglehetősen zavaros szerkezettel. És úgy gondolom, hogy itt a szakbizottságban nagyon körültekintőnek kell lennünk, tartanunk kell magunkat ahhoz az elfhez, hogy a, az elszámoltathatóság, a demokratikus ellenőrzés megfelelő szinten kell, hogy megvalósuljanak, illetve a hatáskörök szerint. A, az együttműködés nagyon jó, nagyon szükséges, de úgy gondolom, hogy az európai hatáskörök felett nemzeti ellenőrzés jogot adni, az tévedés lenne, összekeverni a szinteket. Köszönöm. Köszönöm, Martínez. Köszönöm, Martínez úr kap szót. Látsam. Köszönöm. Azita, pues naturalmente gracias por sus Nos, köszönöm szépen Zitának kommentárjait. Különösen azt, hogy itt nem csupán arról van szó, hogy a kozakot meg kell őrizni, hanem annak potenciáját is teljes mértékben ki kell bontakoztatni. Ezzel teljesen egyetértek. Aztán Andrew Deff két nagyon érdekes dolgot említett. Nem tudom, Andrew, hogy valóban egy föderális sémán belül, mint ahogy te és jó magam ezt kívánatosnak tartjuk, de ami még nagyon messze van. Nos, nem tudom, hogy egy föderális szerkezeten belül ez a feszültség valóban elkerülhetetlen-e. Ez a feszültség a különböző tagállami parlamenti kompetenciák, illetve a föderális parlament kompetenciái között. valójában nagyon világosan el kell határolni a hatásköröket, a kompetenciákat. Mindig lesznek egyfajta szürke zónák, átfedések a hatáskörök között. Te is nagyon jól tudod, hogy akár a te országodban is, akár az én országomban olyan korszakot érülünk, amikor az autonóm közösségek, régiók kapcsán megnyílt a vita a hatáskörök kérdésében, illetve a hatáskörök, a központi és federális hatáskörök megosztására vonatkozó kérdéskörökben tapasztalható egy feszültség, de ez nem feltétlenül összeütközés, ez lehet egy kedvező előjelű feszültség is egy demokratikus szerkezetben. Ez pozitív eredményeket hozhat akár, és nem kell feltétlenül összeütközéshez vezetnie, ami egyébként nagyon veszélyes lehetne. Te egyébként emlékeztettél arra is, ami a tanács végkövetkeztetéseiben szerepel. Most itt a valódi végkövetkeztetésekről van szó, melyek valódi mechanizmusokról szólnak, azt illetően, hogy hogyan lehet valódi együttműködést kialakítani a tagállami parlamentek, illetve az Európai Parlament között, a szerződés 13. cikke értelmében hogyan lehet megfelelő intézkedéseket hozni ezen eljárás beindításához. A tagállami parlamentek és az Európai Parlament együtt határozzák meg egy konferencia megszervezését, szervezetét, ahol az egyes parlamentek képviselői vitáznak a gazdaság és monetáris unióhoz kapcsolódó kérdésekről. Nos, ez a szöveg csupán egy értelmezési kétséget ébreszt bennem. A tanács itt egy olyan konferenciára utal, amely egyszer ül össze és kész, ezzel beteljesítette mandátumát, vagy pedig egy állandó struktúra létrehozására gondolnak itt amely a gazdaság és monetáris unió kérdéseivel foglalkozik majd. Szerintem ennek egy állandó struktúrának kellene lenni, én ezt így értelmezem, mert a gazdaság és monetáris unióhoz kapcsolódó kérdések azok jellegénél fogva olyan fajta kérdések, amelyek állandó jellegűek, nem lehet ezeket tehát egyetlen konferencia keretében egyszer mindenkorra megvitatni. Egy állandó struktúrára van szükség, amely parlamenti szinten nyomon követi ezeket a kérdéseket, annak érdekében, hogy legyen ellenőrzés. Scrutiny szerepel az angol szövegben, a francia, szöveg, francia szövegben control, a spanyol szövegben megint más kifejezés. Ezek talán kicsit más elnyalatú terminusok, de ezen túlmenően a konferenciának szerintem állandó szervnek kell lennie. Aztán köszönetet szeretnénk mondani Bronx úrnak is, amért ő is kiemelte, hogy mennyire fontos, mennyire jelentőségteljes szerv a kozák. A delegációban hat parlamenti képviselő kap helyet, a két nagy frakció részéről általában ott három vagy négy képviselő érkezik azokból, tehát a két nagy frakcióból, és a többi delegált pedig rotációs elv mentén kerül kijelölésre, hogy mindenki számára lehetővé váljon a részvétel, talán nem minden egyes konferencián, de időnként. Egyetértek Gualtieri úrral azt illetően, hogy helyes irányban haladunk, de ezen irányt illetően szükséges az, hogy az Európai Parlament ezekkel a kérdésekkel napi szinten foglalkozva legyen jelen. Hiszen itt az Európai Parlament imázsához kötődő kérdésről is szó van a tagállami parlamentekhez képest. Ami pedig Guerrero úr megjegyzését illeti, az öreg kor optimizmusát illetően, én egyetértek ezzel a megjegyzéssel, és azt hiszem, hogy Kazini úr is elégedetnek tűnik, hiszen az optimizmus bioritmusa úgy tűnik, hogy egy bizonyos életkor beáltával növekszik, valamennyien ez, ez szerint majd egy napon optimistával válunk. Engem nem aggaszt. Lo que pasa es que, es que hay un, hay, hay... Nem aggaszt engem az különösebben, hogy több szakterületi ülés van, de ezt valahogy észszerűsíteni kellene. Ne es, ellene kellene állni annak a csábításnak, hogy helyettesítsük ezeknek a kompetenciáit. Hiszen ezek ott vannak, ahol, és ezeket egyértelműen végre kell hajtani minden szinten, ettől teljesen függetlenül. És nagyon fontos, hogy azok, akik mondjuk mezőgazdaságban dolgoznak, akár a tagállamok, tagállami parlamentben, akár a, az Európai Parlamentben, hogy legyen egy, lehessen egy olyan vita köztük, mondjuk a kappal kapcsolatban. Hogy ott legyenek a szakértők, és szakértők is megvitathassák a, a kérdéseket. Nem hiszem, hogy ez olyan rossz lenne, de ezt ut- le, utána le kell követni a különböző tagállami parlamentekben, és azt gondolom, hogy így hozhatjuk ki a legtöbbet az Európai Parlamenttel folytatott ülésekből. Így azt gondolom, hogy ez egyszerűen józan paraszti észkérdése. És végül az utolsó megjegyzés. Bronz kollégának a megjegyzésére reagálva, jó néhány nemzeti parlamentben vannak meghatározó erők. Olyanok, amelyek radikálisan ellenzik az európai integrációs folyamatot, az európai ságot. Az ember azt gondolná, és azt gondolják, hogy az Európai Parlamentet úgy, ahogy van, el kéne bontani. Tehát kimondottan ö, konfrontációs helyzetbe kerülhetünk, ami nem tudunk túllépni egy bizonyos, egy adott ponton, hiszen vannak emberek, akik ezt támogatják, ezt a folyamatot, különböző elképzeléseik vannak, különböző álláspontjuk, vagy akár nagyon ellentétes véleményeket képviselnek, és egyszerűen nem jutunk dűlőre egymással. Ak- és így érkeznek egy ülésre a tagállami parlament színeiben. Az persze szívük joga, hogy azt, azt kívánják, hogy a parlament, az Európai Parlament tűnjön el a földszínéről. Mi persze nem szeretnénk, hogy a tagállami parlamentek így járjanak. De fontos hangsúlyozni, hogy A kozekben az a gondunk a tagállami parlamentekkel kapcsolatban, hogy nem az, hogy, hogy az adott parlamentekben a bizonyos fontos befolyásos ö, frakciók ö, legitim módon ellenzik az Európai Parlamentet, hanem hogy nemzeti szinten teszik ezt, és vannak olyan erők, amelyek nagyon is agresszív állásfogla, állást képviselnek a, az Európai Parlamenttel szemben. És erre az ellentmondásra rá kell mutatnunk, és tennünk is kell ez ellen. Ahogyan ö, elnök úrnak is mondtam. Ugye vannak ezek a politikai családok, ö, pártok családok ö, Európában, tehát azt gondolom, hogy nem kellene így oda, oda érkezni az Európai Parlamentbe, hogy agresszíven támadják az Európai Parlamentet. Azt gondolom, hogy ez sokkal veszélyesebb, mint az alternatíva, hiszen pont az a tény, hogy vannak olyan brit erők az Európai Parlamentben, ami ezeket legitimé teszi, én azt gondolom, hogy ezzel a gond az, hogy vannak olyan európai, európainizáló erők, amelyek paradox módon nagyon is radikálisan agresszív módon lépnek fel az Európai Parlamenttel szemben. Tehát ezt nem szabad elfelejtenünk. Az ember mindent megtesz, hogy a kozakon belül ezt valahogy ellensúlyoz, és ezen, ezzel valamit tudjunk kezdeni, de azt gondolom, hogy ez az új megközelítés az európai családok felé. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy meghallgattak, köszönöm a megjegyzéseket, köszönöm az idejüket, a figyelmüket és a türelmüket, úgyhogy mindent megteszünk, amit csak tudunk. Köszönöm. Köszönöm neked teljes körű észrevételeidet, valamint azt a szöveget, amelyet majd holnap megküldesz nekünk, és azt majd az összes képviselőnek ki tudjuk osztani, és így folytathatjuk eszmecserénket. Köszönöm szépen, elbúcsúzunk tőled. Most pedig áttérünk a napirendünk ötös pontjára, amely a jegyzőkönyvvel foglalkozik az Európai Unió alapjogi kartájának alkalmazása Cseh köztársaságra címmel. Itt, ahogyan tudják, DAF kolléga bemutatott már egy első jelentést ahol egyenlő számú szavazat alakult ki, a másodiknál is, és most hatalmas türelemmel bemutatja nekünk harmadik jelentés tervezetét. Reméljük, hogy most ezzel a kérdéssel kapcsolatban lezárjuk ezt az ügyet. Ahogyan elmondtam, nem sokára el kell kezdenünk a koordinátorül is, de addig is megadjuk a szót DAF kollégának. Yes, uh, present, as you... Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy ön is rámutatott, ez alkalommal harmadjára próbáljuk meg, próbálunk meg egyetértésre jutni itt a szakbizottságban, amit aztán a plenáris elé tárhatunk a cseh jegyzőkönyvvel kapcsolatban, amelyet politikailag elfogadott az Európai Tanács formálisan konzultáltak velünk, és kötelez minket a szerződés és az igazságszolgáltatás is arra, hogy ezzel az ügyel kapcsolatban a véleményünket adjuk. Azok kedvéért, akik most szembesülnek ezzel a kérdéssel, ha a dolog lényege az, hogy Csehország is e, csatlakozik a, az Európai Unió alapjogi kartájának Lengyelországra és Egyesült Királyságra történő alkalmazásáról szóló harmadik, 30. számú jegyzőkönyvből jegyzőkönyvhöz. Így tehát ez egy nagyon érzékeny kérdés. És éppen ezért nem sikerült a bizottságunknak megállapodásra jutni ebben a kérdésben. Szeretnék rámutatni azokra a változásokra, amelyeket eszközöltem a második jelentéstervezethez képest. Azt hiszem, hogy én szívesen válaszolok kérdésekre is, de nem hiszem, hogy van értelme érdemi vitába kezdeni már a mai délután folyamán az érdemi kérdéseket illetően. Beszúrtam azt a két szót, hogy and equal, hogy és azzal legyen értékű, hiszen abban maradtunk, hogy módos, úgy módosítjuk, ugye a, a zöldek kérésére, hogy szükséges, hogy megpróbáljunk konszenzusra jutni annak a jelentésével kapcsolatban, hogy hogy mit jelent a, az Európai Unió szerte a tagállamokban az alapjogok védelme, hogy ez mit is jelent. Tehát ide két szót szúrtam be, és így eh, Hafner kollégának már nem kell további módosító javaslatokat benyújtania. Az utolsó részben az S-ben, az S-ben beemeltem azt a gondolatot, amelyről nem régiben beszéltünk, de írásban még nem fektettünk le, hogy ö, nem lenne tanácsos a többi tagállam részéről hogy elindítsák saját vitatott, illetve nehézkes ratifikációs eljárásokat ezzel a cseh jegyzőkönyvvel kapcsolatban, azelőtt, hogy teljesen biztosak lehetnénk abban, hogy a cseh köztársaság ratifikálni fogja, hogy maguk a csehek ratifikálni fogják. És ahogyan tudjátok, szerintem ebben egyetérthetünk, hogy és azt mondanám, hogy egyre kevésbé világos és biztos, hogy a cseh parlamentben ennek ö, többsége lenne, mármint a jegyzőkönyv ratifikálásának, amit egyébként Klaus elnök úr kezdeményezett. Prágában Klaus elnök úr nem sokára elhagyja a székét, Természetesen nem azt várom, vagy azt gondolom, hogy eltűnik a politikai szintérről, de minden esetre már nem ül a majd az elnöki székben, és ez befolyásolhatja a cseh parlament döntését. Egy korábbi megfontolást is eh, vetettünk a, a horvát csatlakozással kapcsolatban, hiszen ha Azt gondolom, hogy ha nem tudunk ezzel a, ezzel a jegyzőkönyvvel, vagy az írjegyzőkönyvvel kapcsolatban ö, konszenzusra jutni, akkor ez akadályozhatja-e a horvát csatlakozást, de ez az aggodalom, ö, ezt meg le tudtuk küzdeni. Azt gondolom, hogy elvetettem azt a véleményemet, hogy nem ne adjunk pozitív tanácsot a, az Európai Tanácsnak. Hiszen csak azt mondtam, hogy elismerjük, tudomásul vesszük, hogy a véleményünket kikérték, konzultáltak velünk. A második bekezdésben pedig, az utolsó pont második bekezdésében pedig egyértelműbbé tettem, hogy ez a határozat a saját állásfoglalásunkat tükrözi, annak megfelelően, ahogy ezt tőlünk a szerződés megkívánja. Azt hiszem, hogy meg kéne szabnunk egy határidőt a módosító javaslatok benyújtására, és reméljük a legjobbakat, de én azt kérném, hogy a kollégák próbáljanak meg a lehető legmegértőbben és lehető legtoleránsabban viszonyuljanak a kompromisszumos javaslatomhoz, ahogyan csak lehet. Hiszen tudom, hogy nagy lelkűek a kollégák, és ráadásul még karácsony is van. Köszönöm. Grazie, onorevole Köszönöm, Duff úr. Sajnos most arra kényszerülök, hogy korlátozzam a hozzászólási időt. Négyen jelentkeztek szólásra, és aztán még Dafur is válaszolni fog. Aztán pedig a koordinátor küléssel következik, és még van egy napi rendi pontunk, tehát kérem, hogy mindenki a lényegre szorítkozzék, maximum két percben. Legyenek tehát türelemmel. Először próbáltam képviselő kapszót. Pane předsedo, děkuji za slovo. Nejprve bych chtěla poděkovat zpravodaji. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni az előadónak, hogy rászánta magát a jelentés összeállítására. A cseh szenátus álláspontja változatlan maradt. Október után egyre több a szociáldemokrata szenátor, aki a nem mellett van a szerződés kapcsán. Tehát az egyes bekezdésre térve, ott az áll, hogy először ratifikációra van szükség a cseh köztársaságban. És ami az álláspont kapcsán elmondható, én, én magam is a, azon a párton vagyok, hogy kompromisszumra van szükség, és az Európai Parlament az utóbbi két-három év során ezzel próbálkozott, tehát nem érdemes ezt kizárni ebben az esetben, hiszen Európa minden polgárának egyenlő jogok kellene. Köszönöm a rövidségét, most Lichthofer képviselő következik. Děkuji, pane předsedo, já budu mít trochu odlišný názor než... Köszönöm szépen, elnök úr. Egy kicsit más a véleményem az előző hozzászólótól, illetve hozzá képest. Én úgy gondolom, hogy sokkal pozitívabban értékelhető a jelenlegi változata ennek a jelentésnek a polgári demokrata párt részéről, tehát én pozitívabban állok hozzá, és a preambulum bekezdése kapcsán szeretnék néhány dolgot elmondani. Dafur néhányat érintett, például a J pont, amelyben egyértelműen az áll, hogy a 30-as jegyzőkönyvnek csak annyi a szerepe, hogy jogi bizonytalanságot teremt Lengyelországban, az Egyesült Királyságban és más tagállamokban. Én úgy gondolom, hogy ezzel nem tudunk egyet érteni itt a szakbizottságban, hiszen valamennyien többé-kevésbé jogászok vagyunk, és az Európai Parlament sem tud ezzel egyet érteni. Aztán a K pont, amelyben az áll, hogy a 30-as jegyzőkönyv jogbizonytalanságot, illetve politikai zűrzavart teremt. Remélem, hogy helyes a cseh fordítás, illetve hogy most angolul is azt hallják, amit én csehül mondtam. Szerintem ez nem helytálló. Ez nincs így. Tehát a politikai zűrzavar, illetve a jogbizonytalanság abból adódik, hogy ez a szakbizottság most már a harmadik verzióját vitatja ugyanannak a jelentésnek, amely kizárólag a cseh köztársaság alkotmányos rendjét érinti. Cseh hátterű jogászként annyit mondhatok, ismerve az alapjogi kartát a cseh köztársaság részéről. Én úgy gondolom, hogy sokkal pontosabb a cseh megfogalmazás, és a Cseh Alkotmánybíróság is a rendkívül pontos munkája során ezt használja. Tehát az űrzavar abból adódik, hogy még mindig nem tudjuk, hogy a jegyzőkönyvet elfogadják-e, vagy sem. Ez tehát az egyik olyan kérdés, amely számomra aggályos ebben az ügyben. A második kérdés pedig az S pontnak a feltételezése. Még egy utolsó szót mondanék csak. Köszönöm szépen a türelmet. Nem egészen bizonyos, illetve kétségek maradtak a cseh parlament szerepével kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy ebben a szakbizottságban az Európai Parlament részéről nem helyes, hogyha előfeltevésekkel él a cseh parlament hozzáállásával kapcsolatban. Tehát azt hiszem, hogy itt nem kellene jogi előfeltevésekkel élni. Ez nem jó, ez nem helyes. Hogyha elféle megfogalmazásokra ragadtatjuk magunkat. Köszönöm szépen a figyelmüket, köszönöm az előadónak, illetve a plusz időt is köszönöm az elnök úrnak. Köszönöm, Bronx úr. Uh, köszönöm szépen valóban egyértelműnek tűnik a szinte egyéves bírósági döntés alapján, hogy a 30-as jegyzőkönyv az Egyesült Királyság számára nem ad mentességet, ahogyan Tony Blair mondta, opt beszélt, vélhetőleg mentességre gondolt. A bíróság azt mondta, hogy a 30-as jegyzőkönyv az 51-es cikk kifejtése, és nem egyértelmű, hogy Lengyelország, illetve az Egyesült Királyság miért igényelne magyarázatot, amikor a többi 25 tagállam nem igényelt. Tehát két hónapja elhangzott, hogy a karta nem ruház át hatásköröket Lengyelország és az Egyesült Királyság kárára. Nem vagyok benne biztos, hogy ez mit jelent, de a karta az Egyesült Királyságra, Lengyelországra olyan kötelezettségeket rót, amely gyakorlatilag a tagállami hatásköröket elvonta. És az előadó igyekezett rendet vágni ebben a káoszban, és hogyha nem sikerült, akkor ez a téma, témának a hibája, és nem az övé. A jog tisztaság nem teremtődött meg. Dafurat idézem, csak akkor releváns ez a jegyzőkönyv, hogyha az EU joganyag elveihez hozzátenne, illetve hogyha a jogköröket csorbítan az általános elvekhez képest. Ahogyan én látom, a karta értelmetlen, hogyha a jelenlegi angol joghoz nem tenne hozzá a maga részéről. Tehát vagy az van, hogy nem tesz hozzá, és akkor értelmetlen, vagy pedig sikeresen kiegészíti a jogot, ahogy Dafur is mondta, és akkor valóban a jegyzőkönyv egyfajta mentességet biztosít. És hogyha Dafur, illetve az igazságügyi miniszternek igaza van, akkor egyértelműen a karta a jelenlegi jogszabályokat kiegészíteni. Amennyiben nem, akkor viszont semmi értelme miért fogadták el. Hogyha nincsen értelme, mi a célja? Fel kell tennünk ezt a kérdést. Azon túl, hogy a brit alsóházat, illetve a lengyel parlamentet félrevezesse. A kormányközi konferencián abban maradtak a kormány és államfők, hogy a Lisszaboni szerződést végrehajtják. Készült jegyzőkönyv, kivetette fel a jegyzőkönyv ötletét, nem tudom, hogy Tony Blair vezette el szándékosan félre a brit alsóházat, vagy pedig Tony Blair-t vezették meg. És nem kellene kizárólag a cseh köztársaságra bizniszt. Az elnök kéri, hogy fejezze be a hozzászólást. Igen, köszönöm. Utolsó hozzászóló, kérem röviden, Söpflin úr. Thank you, Chair. I shall try to be very brief. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden igyekszem fogalmazni. Dafur teljesen világos helyzetképet vázolt fel, és mindig hajlandóak vagyunk nagy lelkűnek lenni hozzád, vagy veled, eh, kedves Andrew. Én azt gondolom, hogy kevésbé folyos a cseh álláspont. Úgy tűnik, hogy a jelenlegi kormány a belátható jövőben hivetelben marad, az elnökválasztások viszont a légkört megváltoztathatják a jegyzőkönyv körül jövő évben. És Andrew, visszatérve a javaslatodra, óvatlan dolog lenne a tagállamok részéről a ratifikációba belekezdeni a cseh folyamat lezárása előtt. És az a megfogalmazásod, hogy igazoljuk vissza, hogy konzultáltak velünk, természetesen részletekben menően meg kell ezt vizsgálni, de megfelelőnek tűnik mint egy, egy éve egyeztetünk, és nem alakult ki végleges megállapodás ebben a konkrét ügyben, tehát boldog karácsonyt! Grazie, onorevole Köszönöm, Dafur. Kérem, hogy ön is rövid legyen. Uh, köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm azoknak a kollégáknak, akik megjegyzést fűztek a a munkámhoz. Cseszkova kolléga ellenzett olyan kérdéseket, amelyeket Bronz kolléga egész ügyesen megválaszolt, nevezetesen, hogy van ebben politikai zűrzavar mindjárt az elejétől kezdve ezzel a jegyzőkönyvvel kapcsolatban. És az is érdekes, hogy a brit és a britek és a lengyelek telje homlok egyenest ellenkező szempontból közelítették meg a kérdést. A britek, mert ugye igyekeztek korlátozni a karta alkalmazását a brit bíróságokon, a lengyelek pedig azért, mert igyekeztek mm, érvényt szerezni a karta fontosságának. A karta központi szerepének. Beszéltem a cseh bírósággal, mármint cseh alkotmánybírósággal e, ez ügyben. És úgy vélem, hogy nagy mértékben fedeztem fel a válaszukban kételyt azzal kapcsolatban, hogy ennek a jegyzőkönyvnek van-e, vagy mi az értelme. Schwarzenberg úrtól, akit nagyon is tisztelek, vagy Cseszkovászonytól. Tehát majd meglátjuk. Maradhatunk egy, tudnak egy határidőt lefektetni, mondjuk valahol január végén, vagy ilyesmi? Azt mondanám, hogy január 8-a nem, 17-e dél lenne a módosítók benyújtásának határidője, a szavazásra pedig a szokásos 19-i, február 19-i ülésünkön kereszt, kerülthetnénk szót. Köszönöm szépen valamennyi hozzászólónak, és azonnal át is térek a hatos napi pontra, melynek tárgya a gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere, Tudjuk, hogy az elsőleges hatáskör itt az Econ szakbizottságé, nekünk véleményt kell szolgáltatnunk, és Rangel kolléga, illetve, igen, elnézéseket kérem, mégiscsak Rangel kolléga véleményt kíván adni ehhez a jelentéshez. Megadjuk tehát a szót a Rangel kollégának. Prego. Chairman, we're going to lose our translators at 6.30. Azt hiszem, hogy fél hétkor nem lesz több tolmácsolás. Lehetne, hogy... Én úgy tudom, hogy hétig maradnak a tolmácsok. Ez stimmel? Ahogyan elmondtam az ülés megnyitásakor, a tolmácsok már kijelentették, hogy hajlandóak 19 óráig maradni. Még egyszer köszönetet mondok nekik ezért, de ennek ellenére meg kell próbálnunk gyorsnak lenni. Tehát Ranjal kolléga, kérem, számoljon be a helyzetről, mutassa be a véleménytervezetét. Köszönöm szépen, elnök úr, Kazini elnök úr. Nagyon konkrét leszek mert ez az európai szemeszterrel kapcsolatos vélemény. Valójában azt emeli ki, amit ki kell emelnünk. Világos, hogy uh, itt az intézmény szempontokkal kell foglalkoznunk, tehát itt nem a gazdasági kérdések lényegével foglalkozunk, vagy a gazdaság politika, vagy a költségvetés politika prioritásaival, vagy akár a stabilitási növekedési politika prioritásaival, ez az ECOM feladata. Mi itt csak az intézményi szempontokkal, illetve az alkotmányjogi szempontokkal foglalkozunk elemzésünkben. Szeretnék három vagy négy alapvető témát kiemelni. Az első. Fontos sokkal inkább bevonni az Európai Parlamentet. Különösen az előkészítés ellenőrzését illetően, valamint a növekedési jelentés felhasználását illetően. És itt szólhatunk az ország specifikus ajánlásokról is ebben a vonatkozásban. Fontos tehát az Európai Parlament részt tudjon venni a politikai prioritások és célok meghatározásában, tehát a parlamenttel konzultálni kell, mégpedig azelőtt, hogy közzé tennék az éves növekedési jelentést, és a parlamentnek világosan meg kell tudnia jelölnie, hogy mi is az álláspontja. Ezen kívül minden egyes ciklus elején szükség van arra, hogy legyen egy dokumentum, amelyben megjelölik a következő öt év prioritásait. Egy másik nagyon fontos szempont, amely már a tavalyi véleményben is szerepelt, ez a tagállami parlamentek bevonására vonatkozik. Alapvető jelentőségű, hogy parlamentközi párbeszéd történjék, tehát legyen kapcsolat a tagállami parlamentek és az Európai Parlament között ezen kérdéseket illetően. Van egy másik nagyon fontos pont, ehhez kezdetektől ragaszkodtam, alapvető jelentőségű, hogy valamennyi tagállammal együtt elérjük, hogy úgy fogadják el a belső eljárásokat, hogy a tagállami reform tervekbe és a stabilitás konvergencia tervekbe bevonják az Európai Parlamentet is. Itt nem a tagállami parlamentek hatáskörének csökkentéséről van szó, őket előzetesen be kell vonni a költségvetési prioritások vitájába, és itt két időszakban kell ezeket megejteni, egyiket az európai szemeszterhez kapcsolódóan, a másodikat pedig a szokásos időben. Fontos tehát, hogy a tagállami parlamentek tudomásul vegyük, vegyék, hogy nem a hatásköröket akarjuk tőlük elragadni, csupán a belső eljárást kell elfogadni annak érdekében, hogy megfelelően tudják ezeket a folyamatokat európai szinten befolyásolni, és be tudjanak avatkozni már a szemeszt, az első szemeszterben is, mielőtt a költségvetési eljárásban beavatkoznának hagyományos módon. Tehát két időszakban kell beavatkozniuk, az egyik az európai szint, a másik pedig a tagállami szint. Aztán itt van ez a rövid vélemény. Itt különösen a demokratikus ellenőrzéssel kapcsolatos szempontokat öleli ez fel. Azt hiszem, hogy az intézményközi megállapodás tárgyát kell, hogy képezze a parlament, a tanács és a bizottság között. Tehát a három intézménynek egyetértésre kell jutnia, hogy az európai szemeszter a stabil formák között történjék, és hogy a parlament, illetve a tagállami parlamentek előtt világossá váljon, hogy bevonják őket a költségvetések, a tagállami költségvetések elfogadásának folyamatába. Aztán itt vannak még az információk megosztásának kérdései, hogy a polgárok is bevonuljanak az európai szemeszter előkészítésébe. Aztán a bizottságnak ki kell fejtenie, meg kell magyarázni a politikai prioritásait, ezek helyességét, illetve a tanácsnak szintén indokolnia kell, hogy a bizottság egyes javaslatait miért fogadja el, illetve utasítja el. Tehát világosan látnunk kell, hogy a bizottság, illetve a tanács között milyen nézetkülönbségek vannak egy adott javaslatot illetően. Ezek tehát a fő pontok a véleményemben az intézményi szempontokra szorítkozunk itt, nem pedig lényegi kérdésekre hiszen ezek a gazdaságpolitika, a költségvetési politika körébe tartoznak, a stabilitás és növekedési paktumot érintik, ez az ECON hatáskör, amely az illetékes szakbizottság. Köszönöm, Rangzsal úr, most pedig Gurmai asszony kap szót. Köszönöm szépen. A shadowként szeretnék néhány megjegyzést fűzni a dologhoz. Először is szeretném megköszönni uh, Paolo munkáját, és Eliza Ferrerának is. Milyen szerencsénk van, hogy két ilyen nagyszerű portugál dolgozott ezen a kérdésen. Szeretném meglékeztetni magunkat, hogy a magyar elnökség idején szintén jó munkát végeztek a magyar kollégáim, amikor a bizonyos six-pack hatos csomaggal ö, ö, foglalkoztak, és az szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire szüksége van Európának azt, hogy valahogy túl tudjuk élni ezt a válságot. Szén számomra az európai szemeszter nagyon fontos része a csomagnak, amely megerősíti a gazdasági eh, eh, kormányzást és jövőbeli eh, pénzügyi válságok elhárítására is felkészít bennünket. Sokat gondolkoztam azon, hogy milyen döntéseket hoztunk az elmúlt néhány hónapban, hogy az intézményeink jövőbeli létét biztosítsuk fontos, hogy megerősítsük, megerősítsük a demokratikus törvényhozást, az előkészítés parlamenti vizsgálatát és a gazdasági párbeszédet kell folytatni olyan fontos pillanatokban, például azelőtt, mielőtt nyilvánosságra hozzák a, a növekedési felmérést, illetve utána, valamint azután, hogy az Európai Tanács rábólintott ezekre a dolgokra. És az, erősíteni kell az elszámoltathatóságot és az átláthatóságot, ennek hiányában mindig ugyanazokba a hibákba fogunk beleesni, és egyre nőni fog a szakadék az állampolgárok és az uniós intézmények között, és nagyon fontosnak tartom, hogy azt hiszem ebben egyetértünk, hogy bevonjuk az állampolgárokat. A parlament közi üléseken nagyon fontos, hogy legyenek ilyenek a tavaszi Európai Tanács előtt ülések, ahol erősíteni lehetne ezt a párbeszédet, és még egyszer szeretném megköszönni a munkádat. Köszönöm, Gormai asszony, Daffur. I, I Igen, nem vagyok benne biztos, hogy szükség van intézményközi megállapodásra ebben a kérdésben. Szeretném még hozzátenni, hogy van egy keret megállapodásunk, amely szabályozza, hogy hogyan működjünk együtt a többi intézménnyel. Nem szeretném, hogyha a gazdaságirányítás illetve az e feletti ellenőrzés túl bonyolódna. Szeretném, hogyha körültekintő megfontolnánk ezt, és az Ekon szakbizottságbeli kollégákkal egyeztetnénk, hogy megtudjuk, hogy nekik mi az álláspontjuk, valamint ez a jelentés a kettes intézkedés csomag fényében vizsgálandó, amely erősíti a szorosabb európai parlamenti részvételnek az igényét, illetve szükségességét ezen a területen. De talán érdemes lenne további vitát tartani erről. az ülésnek a margóján, hogy Paolo meggyőzhessen, hogy valóban szükség van intézményközi megállapodásra. Én úgy gondolom, hogy mivel megfelelő kerettel rendelkezünk, nincsen külön szükség megállapodásra. Köszönöm, nem tudom, hogy Rangel úr hozzá kívánna még szólni röviden, tessék. Apenas para dizer que agradeço o cuidado dos colegas. Egészen röviden. Szeretnék köszönetet mondani az elmondottakért, illetve Gurmai asszonynak és Andrew Duffnak köszönöm szépen ezeket az értékes gondolatokat. Valóban el kell ezeken gondolkodnunk még, ezeket a kérdéseket alaposan meg kell fontolnunk, de nekem nagyon fontosnak tűnik, hogy egy világos keretet teremtsünk a nemzeti parlamentek számára, mert a nemzeti parlamentek az európai szemeszterről szólva nem mindig vannak azzal tisztában, hogy pontosan mit is jelent ez, illetve mi történik ennek keretében. Ez döntő lehet, tehát előbb kell reagálni, mint hogy kialakulna egy helyzet. Tehát, hogyha ezt meg szeretnénk tenni, akkor nagyobb beleszólást kaphatunk, illetve befolyást az európai szakpolitikák alakítására a maihoz képest. A, az intézményközi megállapodás kapcsán pedig szeretném hangsúlyozni, hogy eljárási szempontból szeretnénk teret adni nem csak az Európai Parlamentnek, hanem a nemzeti parlamenteknek is a szerepvállalásra. Tehát erről kellene nyitottan eszmecserét tartani, és folytatni kellene a párbeszédet, úgy gondolom át fogom gondolni Dafur szavait. Köszönöm, akkor most már csak az utolsó lépéseket kell tisztáznunk, tekintettel arra, hogy az Econ szakbizottság ütemterve rendkívül gyors, ezért nekünk kivételesen a szavazást január 21-i ülésünkre kell kitűznünk, tehát a módosítók benyújtásának határideje június, január 8-a 12 óra. Mivel Tudom, hogy a karácsonyi időszakban kevesen vannak itt jelen, Brüsszelben, illetve Strasbourgban, ezért alkalmazhatjuk az elektronikus aláírásokat a módosítások benyújtásánál. Akkor tehát így határoztuk meg 21-én, január 21-én szavazunk, 17 órakor a koordinátor külés előtt, a módosítókat pedig január 8-áig kell benyújtani, akár elektronikus formában is. Most pedig áttérhetünk a koordinátor ülésre. Merry Christmas. Joyeux Noël! Joyeux Noël!